és politikai, technikai, gazdasági segítségünkre van szükség. Grazie. Ora lo... Köszönjük szépen. Napirendünk szerint átérünk a jelentésekre. Unguleán képviselő jelentése, munkavállalók mobilitásáról, és négy percben megadom a szót. A munkavállalók szabad mozgása egy nagyon-nagyon kényes probléma. És végül végezetül tulajdonképpen a gazdasági és a szociális jövőjét is alakítani fogják Európának. Jelentéstevőként alá kell húznom azt, hogy egy politikai szempontból is nagyon, és gazdasági szempontból is kényes, illetve hát szinte irracionális témakörről beszélünk. Hiszen nem véletlenszerű a munkavállalók mozgása, ez egy alapjog, amelyről a tagállamok is megállapodtak. Dacára ennek most annak vagyunk tanúi, hogy a tagállamok úgy döntenek, hogy bevezetnek, vagy újra bevezetnek restrikciókat, korlátozásokat, sőt ennél tovább is mehetnek, esetleg később. Elnök asszony, ez tisztán politika, nemzeti nacionalista választási kampányok alatt használt politika. Éveken keresztül tulajdonképpen a bizottság által is adott számok alapján mond, azt mondhatjuk, hogy a kelet-európai migráns munkavállalók nem generáltak munkanélküliséget nyugaton, és a jóléti szolgáltatásokat, a társadalombiztosítási rendszereket nem helyezték nyomás alá. Éppen fordítva történt. Sokkal inkább gazdasági növekedést hozott ez a fajta mozgás, a GDP 1%-ára is rúghat ez. A több Európa eszménye nagyon divatos eszmény volt az utóbbi időben, de hogyha azt értjük alatta, hogy több Európa a kevesebb európai számára, hát akkor nem jó irányba megyünk. A tőke és a, az áruk vonatkozásában megvan a közös piac, de a munkavállalók vonatkozásában ez még nem valósult meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a nyugati cégek megvethetik a lábukat, néha nagy sikerrel keleten, de nagyon sokszor több ezer munkanélkülit is generálnak, miközben a keleti munkavállalók nem kereshetnek munkát a nyugati munkerőpiacon. és ez nincs így rendben. Ugyanazok az országok, akik korlátozzák a kelet-európai munkavállalókat, például a románokat és a bolgárokat, nagyon szívesen fektetnek be és küldenek saját munkavállalót, mérnököket, IT specialistákat és orvosokat, nővéreket Kelet-Európába. És ezt, ennek véget kell vetni, mert ez gazdaságilag, morálisan és politikailag sem helyes. Az emberek keresni fognak munkát, bárhol is, hiszen jogukban áll ez. És mi adtuk a kezükbe ezeket a jogokat. Ezért támogatom mindezt a jelentésemben, a szakbizottsági szavazás alkalmával is ezt támogattuk, és nagyon bízom abban, hogy ez a ház is támogatni tudja majd holnap a szavazás keretében. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Elkezdjük a spontán hozzászólásokat. Ivanova asszony az első egy percben.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 félbe kell, hogy szakítsam, mert valami technikai hiba van. Nincs tolmácsolás semmilyen nyelven. Kérem, hogy kezdj el ismét. Andor biztos úr, arra szólítom fel, hogy nagyon szigorúan és objektívan lépjen fel, hogyha egy elemzést elkészített, hogyha megvizsgálja azt, hogy milyen indokokat hoznak fel a tagállamok, ha korlátozzák a munkaerőpiaci megnyitást, az európai értékeket, az munkavállalók minden polgárszabad mozgását biztosítani kell. Elnök, Kinkevics út képviselő a következő. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, Ungurjánó úrnak. A jelentésében meghúzódó fő gondolat az, hogy a munkavállalók mobilitása az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya, amit meg kell védenünk. Erősítenünk, bátorítanunk kell a munkavállalók átfogó mobilitását. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos dolog az, hogy meg tudjuk védeni a munkavállalók jogát akkor is, hogyha külföldön dolgoznak, védjük meg őket a kizsákmányolástól. És éppen ezért a hatóságok közötti együttműködésre van szükség. Még egy fontos dolog azok az emberek, akik elhagyják a hazájukat azért, hogy egy másik országban dolgozzanak, a képesítésüknek megfelelő munkát kell, hogy végezzenek. Fel kell gyorsítanunk a képzettségek, diplomák kölcsönös elismerését a tagállamok között. Nagyon sok jól képzett, magasan képzett munkavállaló elhagyja a tagállamok némelyikét az ottani rossz viszonyok miatt, és az ő problémájukra megoldást kell keresnünk minél gyorsabban. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Törnen asszonynak. Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni a raportőrnek ezt a jelentést. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon jó jelentés, a zöldek támogatják a jelentés tartalmát, hiszen eh, egy másik tagállamban élni és dolgozni az EU egyik alapjoga, alapszabadsága, ezt a jogot védenünk kell, sőt eh, erősítenünk ki kell, terjesztenünk. Ugyanakkor az ördek nevében szeretnénk azt is, hogyha a megfelelő rendezett mobilitásról beszélnénk, és nem csak egyszerűen mobilitásról. Dániában ugyanis sok a problémánk van a szociális dömpinggel, a munkaviszonyok, a bérezés kapcsán. Látjuk azt, hogy különbségek vannak más országokból érkező munkavállalók, illetve a DÁM munkavállalók között. Ezt nem tudjuk elfogadni, nem fogadhatjuk el, hogy a munkaerőpiac ilyen megosztott legyen, és eltérő javadalmazásban részesüljenek a munkavállalók. Fel kell lépnünk a szociális és a bérdömping ellen, több ellenőrzésre, több információra, tájékoztatásra van szükség, és az EU részéről is aktív aktívabb részvételre szeretnék felszólítani. Köszönöm szépen, most pedig Českovacs képviselője szó. Vážená paní předsedkyně, výbor pro práv... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A Nőjogi Szakbizottság véleményt készített ehhez a jelentéshez, és ennek én voltam a jelentés készítője. A mobilitás az egyik alapvető jog az Európai Unióban, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a szociális kohézió kialakuljon. Ezen a területen nagyon sok erőfeszítést tettünk már, de vannak azért akadályok is, amelyek megakadályozzák a szabad mozgást az Európai Unióban. A 2004-es irányelv alkalmazásáról szó jelentés megmutatta azt, hogy az irányelv átültetése, főként a családtagok esetében nem megfelelő, és ezért kell informálni az egyeneket a jogaikról, illetve a családtagjaik jogairól. Szeretnék rámutatni arra, hogy amikor a mobilitásról beszélünk, akkor biztosítani kell azt, hogy a családtagok és a partnerek, főként a partnerek, ugyanolyan jogokkal kell, hogy rendelkezzenek a szolgáltatásokhoz való hozzájutás esetén, az oktatáshoz való hozzájutás esetén például. Ezért örülök annak, hogy a foglalkoztatási szakbizottság figyelembe vette javaslatainkat. Figereire asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ebben a vitában nem szabad elfelejtkezni arról a szociális helyzetről, ami jelenleg Európában tapasztalható. A munkavállalók egyharmada bizonytalan helyzetben van, alacsony a bérük, 5 millió ember munkanélküli, főként a fiatalok és a nők. Ezeknek az embereknek nincsen méltos a teljes jövőjük, tehát ebben a kontextusban, amikor arról beszélünk, hogy a munkavállalók mobilitását erősítjük, akkor gyakran felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne a a szociális dumpingot, illetve a kizsákmányolást elkerülni. Ezért olyan fejlesztési politikára van szüksége, amely figyelembe veszi a szociális előrelépést, és be kell fejezni a megszólító intézkedéseket, amelyek még jobban elsúlyosbítják a kizsákmányolást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, kedves kollégák. 15-en kívántak szót kérni a spontán felszólalások keretén belül, és eh, most csak egy felszólalónak tudtam szót adni a frakció, frakciónként, most pedig a biztosé a szó, Andor úré. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Hát mondjuk először is köszönetet Urgoná úrnak ezért a jelentéséért. Az Európai Bizottság egyetért az Európai Parlament véleményével, mégpedig, hogy a föderalizmi mobilitásnak pozitív hatása van az EU gazdaságára. Az elmúlt években a föderalizmi mobilitás, illetve a szabad mozgás elve az Európai Unió integrációjához hozzájárult, és segített képíteni az egységes piacot. A földrajzi mobilitás magába foglalja a gazdasági növekedést, illetve a munkahelyteremtést is. Ez nagyon fontos akkor, amikor nagyon magas a munkanélküliség, és láthatjuk, hogy bizonyos szektorokban munkaerőhiány van, és bizonyos régiókban is. Az állampolgárokat ösztönözni kell, és arra kell, arról kell informálni őket, hogy hogyan lehet szabad a szabad mozgást elérni az Európai Unióba. Ez hozzájárulhat a munkaerőpiac javulásához, az embereknek tudniuk, hogy hol vannak a munkahelyek. A a munkaerő igények előrejelzése fő prioritás az Európai Uniónak. Ezt a prioritást számos intézkedéssel támogatjuk, illetve új eszközökkel, mint például a e, e, munkaerőhiány e, előrejelző eszközzel is. Az Eurex is számos információt ad a munkavállalók és a munkaadók számára. Ez nagyon jó forrás ahhoz, hogy az Európai Unióban a földrajzi mobilitást szorgalmazzuk. A jövő évben reform lesz majd ennek tekintetében, és megpróbáljuk fejleszteni a mobilitást, ahogy azt bejelentettem a bizottság közleményében is. Az Európai Bizottság a célzott megközelítést támogatja már az Irexen keresztül. Szeretnénk itt már egy előkészítő intézkedést megvalósítani. Annak ellenére, hogy nagyon sok jogszabály tapasztalható a szabad munkavállalás területén, sokkal hatékonyabb kommunikációra van szükség annak érdekében, hogy a munkavállalók hozzáférjenek az információkhoz, kötelezettségeik és jogaik tekintetében. Ennek kapcsán tájékoztatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság azt ellenőrzi, hogy hogyan lehetne egy végrehajtási dimenziót hozzácsatolni a mobilis munkavállalók egyenlő kezeléséről szóló jogszabályhoz, és megnéznek, hogy milyen opció lenne a legjobb. Az Európai Bizottság új ösztönzést adott ahhoz is, hogy a tagállamok még jobban végrehajtsák az állampolgárok szabad mozgásáról szóló irányelvet, a 2004-es irányelvet. Ez a végrehajtási politika számos hatással járt már, számos tagállam már megváltoztatta szabály, jogszabályait, legalábbis bejelentették, hogy megváltoztatják azt a szabad mozgásról szóló irányát megpróbálják teljes mértékben végrehajtani. Ezen külön a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a csatlakozási feltételeket, főként azokban esetekben, ahol részlegesen akadályozták a szabad mozgást. Románia és Bulgária esetében ez év végéig egy új jelentést fog közreadni arról, hogy az átmeneti intézkedések eh, hogyan működtek az ezen országban származó munkavállalók szabad mozgását illetően. Az EU eh, belüli munkavállalók mozgását is megvizsgáljuk. Bár a 2012. január 1-től történő munkaerőpiac megnyitás kapcsán Románia és Bulgária esetében itt a tagállamoknak kell informálnia a bizottságot, az Európai Bizottság üdvözli ezt a saját jelentést, és úgy gondoljuk, hogy ezzel megerősítjük az egyik legfontosabb szerződéses elvet, és úgy gondoljuk, hogy a földrajzi mobilitás elengedhetetlen. Ez a módja annak, hogy még jobban ki lehessen elégíteni a munkaerőpiac igényeket, és így lehet növelni a gazdaságot, illetve csökkenteni a munkanélküliséget és kiegyenlíteni a gazdasági növekedést. Ez egy nagyon fontos elemét képezi az Európai Unió 2020 stratégiájának, amelyet minden tagállam támogatott. Grazie commissario, la discussione è chiusa. e La... Köszönjük szépen, biztos úr, ezzel ezt a vitát lezártuk. Holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Napirendünk